személy. Ugyanezt az eljárást fogunk eltekinteni, amit tegnap. Új tagról van szó, 5 perces a bemutatása, 10 perces az előadónak, 20 percet a kérdésekre szánjuk. Megadom a szót, tehát 5 perc. Parancsoljon! Gospod eh, predsednik, dame in gospodje, spoštovani evropski poslanci in evropske poslanke, Dovolite mi, da začnem v slovensk. Először is eh, engedjék meg, hogy eh, szlovénul beszéljek, majd később rátérek, és beszélek. Eh, angolul fogok beszélni. Bevezetőmben két alapvető dolgot szeretnék elmondani. Egyrészt szakmai karrieremet vázolnám fel, közpénzek szakértőjeként, központi bankárként dolgoztam, és azon dolgoztam, hogy amikor az Európai Unió tagjaival válunk, váltunk, akkor egy modernizált költségvetési ciklust, költségvetés készítést, végrehajtást alakítsunk ki, és biztosítsuk azokat az előfeltételeket, amelyek segítségével mind a belső, mind a külső pénzügyi ellenőrzés beleértve a parlament eh, pénzügyi ellenőrzés bizottságát megfelelően működhessen. A 80-as években a központi bankban kezdtem dolgozni, szakmai munkám itt kezdődött, amikor Szlovénia függetlensége eh, még csak imbózó álom volt. A fiskális fenntarthatóság leveget szemünk előtt. 90-es években a Világbanknak dolgoztam, elsősorban a 2004-ben az Unióhoz csatlakozott tagállamok ügyével foglalkoztam, azt figyeltük, hogy a megfelelő gazdasági környezet létre jöjjön, beleértve az államháztartás egyensúlyát, hiszen azt kívántuk biztosítani, hogy az, adófizetők eh, pénze megfelelően kerül elköltésre. A csatlakozási tárgyalások is részt vettem, ahol a főtárgyaló Potosnyik biztos úr volt, és mara. Az volt az én szakterületem, hogy a módszertani hátteret biztosítsuk az államháztartás felállításhoz. A GFS és KOFOK kormányzati osztályzás rendszerének bevezetésén dolgoztunk, és ez lehetővé tette, hogy Szlovénia az Európai Unió tagjává váljon. Nemzeti engedélyező tisztként is dolgoztam az előcsatlakozási pénzekre vonatkozóan, amely pénzeknek köszönhetően Szlovénia fel tudott készülni a 2004. Eh, május 1 csatlakozásra. Az európai ügyek minisztere is voltam a csatlakozás pillanatában. És a feladatom az volt, hogy minden területen próbáljunk megfelelni a közösségi bívmányoknak, az Európai Unió közösségi jogának. Miért vélem úgy, hogy jelöltségemet érdemes támogatni az Európai Számvevőszéknek hasznos tagja lehetek, miért gondolom így? Nos, úgy vélem, hogy az adófizetők pénzének eh, a felhasználását háromféleképpen tudjuk eh, garantálni, eh, jogszabályokkal, a nemzeti és európai szintű pénzügyi ellenőrzés intézményeinek megfelelő működtetésével, és a harmadik pedig a parlamenti ellenőrzés, hiszen a parlamenti ellenőrzés az, amely a nyilvános vitának helyet adhat a közpénzek elköltésével kapcsolatban. Szakmai karrierem során Szlovéniában jelentősen hozzájárultam ahhoz, hogy a három említett elemből kettő megfelelően kialakuljon. A szlovén államháztartásra vonatkozó jogszabályok eh, szövegezésében tevékenyen részt vettem, és a parlamenti ellenőrzés kialakításában az előző mandátumban állt ez fel. A brit alsóház bevágyakorlatát szem előtt tartva alakítottuk ki a sajátunkat. Az Európai Számbevőszék, hogy amennyiben jelöltségemet elfogadják, akkor az Európai Számbevőszék tagjaként azt hiszem, hogy sokat tehetek annak érdekében, hogy az Európai Parlament ellenőrzési joga, illetve a parlament és a számvőszék közötti zöggenőmentes együttműködés segítségével az európai adófizetők valóban úgy érezhessék, hogy az unió költségvetésében elköltött eurócentek mind jó helyre kerülnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az előadónak adom meg a szót, a Jelaszender képviselő asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, üdvözlöm a jelöltet. Meg szeretném kérdezni, hosszú tapasztalata rendelkezik nemzetközi téren is, ahogy láttuk, de most jelöltként hallgatjuk meg őt, de most rátérve arra, ami esetleg majd a jövőben a feladata lesz. Azt látom, hogy van bizonyos, vannak bizonyos elképzelések, amik hasznosak lehetnek arról, hogy ez a költségvetési szakbizottság és a számvevőszék közötti milyen kapcsolatok legyenek. Ön ezzel kapcsolatosan szeretne, ezzel szeretne foglalkozni. Szeretnék többet tudni az ön elképzeléseiről ezzel kapcsolatosan. Ön kihangsúlyozza, hogy mindkét intézmény hasonló feladatokat lát el, én úgy gondolom, hogy ki kellene hangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy párhuzamos munkát végzünk, egyszerűen arról van szó, hogy elkülönülő, ugyanakkor egymást kiegészítő feladatokat látnak el. Másodszorban tudni szeretném, ahogy áttekintem Bős úrnak a jelentését, a Kokobú előző elnökének a jelentéséről, ő felvetette azt, hogy szükség van a számvevőszéknek egy reformjára. Nem 27 tagállam által képviselt eh, intézményről lenne, hanem egy sokkal szűkebb számú auditorra rendelkezzen, nem 27-en lennének, ahol mindig is felmerül a gyanúja annak, hogy valaki képviseli a saját nemzeti érdekeket, legyen egy szűkebb kollégium, amelyik sokkal hatékonyabban, sokkal függetlenül tudna dolgozni. Szeretném tudni ezzel kapcsolatosan az ön véleményét. Végül van egy másik elem, amire ön rámutatott a kérdőívben, felmerül az a kérdés, hogy hajlandó lenne lemondani a jelöltségéről, ami, amennyiben a parlament negatíve választat. Az ön válasza nem világos erre vonatkozóan egyértelmű, hogy ön azt gondolja, hogy ön a legmegfelelőbb jelölt, ugyanakkor a parlament sokszor más véleményen állhat. Szóval arra kérem, hogy mondja el világosan és egyértelműen, hogy amennyiben a parlament nem támogatja az ön jelöltségét, akkor ön hajlandó el lemondani. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a kiváló kérdéseket Ajala Szender asszonynak. Úgy vélem, hogy a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság és a Szemvevőszék feladata, küldetése hasonló, sőt, egymást kiegészítik szervesen. Mit értek ezen? Amikor a Költségvetési vagy Költségvetési Ellenőrzési Bizottság egy konkrét jelentéssel foglalkozik, az Európai Bizottság országot és a tagállamot vizsgálja, illetve az, hogy ezek hogyan használták fel az fizetők pénzét. Szlovéniában az a helyzet, hogy régen ez úgy folyt, hogy egy meghallgatást tartottunk, ahol a képviselők a szemvevőszék tagjainak eh, tették fel azokat a kérdéseket, amelyeket aztán a szemvőszék a kormányzattól kormányzatnak tett fel. Én azonban úgy vélem, hogy az Európai Számvevőszék önökért dolgoznak, és az auditorok által feltárt tények alapján tudnak önök eh, pertinens kérdéseket feltenni, és javaslatokat tenni a pénzek felhasználásának módszereire, illetve azok megváltoztatására. Olyan modus operandi kell találnunk, amely szerint a számvevőszék jelentései jelenthetik az önök munkájának az alapját. A következő kérdés, lemondok-e jelöltségemről, hogyha az parlament, illetve az önök szakbizottságának a támogatottságát nem kapom meg. Önök elé járultam, mert úgy vélem, hogy szakmai tapasztalatom alapján nincs annak komoly oka, hogy ne tudnánk hatékonyan együttműködni, hiszen a feladatomnak azt tekintem, hogy segítsem önöket abban, hogy az uniós adófizető polgárok pénzének elköltését felügyeljük. Szlovén környezetben jelentős tapasztalattal rendelkezem ezen a téren, és biztosítottam önöket arról, hogy a pénzügyi felügyelet, a pénzügyi ellenőrzés környezetének megteremtése után a pénzügyi igazgatás kultúrája igen fejlett Szlovéniában. Természetesen, hogyha az önök támogatását, bizalmát nem nyerem el, akkor nagyon nehéz lenne együttműködni, ezért számítok az önök támogatására. Végül Huszonhét tagja van a számvevő széknek. Ismer mindenki jól azt a szabályt, hogy ha hétnél többen próbálnak beszélgetni, akkor beszélnek egymás mellett, akkor már nagyon nehéz eh, komoly társadalmat folytatni. A számjövőszék négy kamarára vagy szekcióra osztása, ahol az egyes jelentéseket előzetesen tárgyalnák, mielőtt a számjövőszék teljes 27 eh, tagú eh, plénum elé tárják. Szerintem ez jó lépés lenne megfelelő irányba. Ugyanakkor ha végső döntésemet nem tudom meghozni, hiszen még nem ismerem annyira a szemvevőszék minden működésének minden apró rezzenését, rezdülését. De hogyha a szemvevőszék önmagát eh, kisebb csoportokra osztaná, és az auditorokkal szorosabban együtt tudna működni ezen jelentések elkészítésében, egy ilyen előzetes eh, meghallgatás vagy eh, eszmecsere keretében, amelyet aztán 27-en hagynának a végén jóvá, akkor szerintem ez a fajta munkaszervezés az Európai szemlevőszék munka, munkahájának a hatékonyságát csak javíthatná, és ez segíthetne nekünk, a szemvevőszéknek abban, hogy a Kokobó és a parlament munkáját előkészítsük. Köszönöm szépen, igen. Köszönöm a válaszokat. Hosszú tapasztalattal rendelkezik ön, és eh, ez idő alatt nagyon komoly kapcsolata volt a nemzetközi, a világbankkal, hmm, nagyon felkészült ön, de tudhatja, hogy az egyik problémás kérdés az, hogy az európai finanszírozás ellenőrzése az együttműködési programokban, amikor más nemzetközi szervezetekkel dolgozunk együtt, mint például az ENSZ, vagy a Világbank is. Szeretem tudni, hogy mi erre vonatkozóan a az ön elképzelései, az ön ötletei annak érdekében, hogy ez az ellenőrzés sokkal hatékonyabb legyen megdöbbentem azon, amikor megkérdeztem önt, hogy van valamilyen jogi ügye, ön egy vállást említ. Ön tudja, hogy itt nem csak tisztának kell lennie, hanem annak is kell tűnnie. Tehát arra kérem önt, hogy tisztázza, hogy a magánéleti problémái nem fogják befolyásolni az ön munkáját a későbbiekben. Köszönöm. On the question of effectiveness of international fund... Ami a nemzetközi eh, pénzügyi eh, eh, intézetek, az ENSZ, illetve az Európai Uniónak a törekvéseit illeti a segélyek nyújtásában. Nos, én 6-7 éves tapasztalattal rendelkezem a világbankban, és azt mondom, hogy nagy különbség van a pénzügyi intézmények és más ENSZ szervezetek között. Hadd mondjak egy példát. Közgazdászként a háború utáni újjáépítési programban vettem részt Bosznia-Hercegovinában. És ott nagyon jól sikerült az együttműködés mind az Európai Unió intézményeivel, de természetesen voltak azért problémák más intézményekkel. Most természetesen különös tekintettel, ha megnézzük azt, hogy mennyire sok intézmény van itt jelen, nagyon fontos az, hogy valaki vezető szerepet játszon. Például a bosznia-hercegovinai eh, háború utáni újjáépítési programban a Világbank volt a vezető szerepet eh, betöltő intézmény, és aztán 95-96-ban a, a megfelelő lépéseket megtették eh, a gazdasági újjáépítés terén természetesen ezeket a tapasztalatokat a jövőbeni munkámban fel tudom használni, de természetesen nem akarok, nem akarok mindent nyilvánosságra, volt, vagy nem akarok mindent most egy kártyára föltenni, és ezt a nemzetközi segítségnyújtást kritizálni. Természetesen, hogyha csak úgy adják a pénzt, mindenféle feltételek teljesítése nélkül, akkor az nagy problémákhoz vezethet. Hogyha azonban ez feltételekhez kötik, és sikertelenség esetén ezt vissza kell fizetni, akkor ez sikerre predestinálja a programot. Ami a vitákat illeti, nézeteltéréseket illeti, eh, elmondtam, hogy vannak eh, bizonyos jogi eljárások a hazámban, eh, válaszokat megadtam a kérdésekre, és hát felmerült az a vád ellenem, hogy 2007-ben túlságosan szigorúan jártam el, amikor kérdéseket tettem föl a saját kormányomnak odahaza, hát ezt most vetették fel. Köszönöm szépen. Andrea, az képviselő, parancsoljon. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Cvikl úr, látom az anyagban, amit kaptunk önről, hogy 2004 és 2008 között ön parlamenti szakbizottság, Költségvetési Ellenőrzési Bizottság elnöke volt, és az Egyesült Királyság Nemzeti Audit eh, Hivatalával eh, tartott fönn kapcsolatokat és működött együtt. Kérdezem, hogy miért a brit eh, audit hivatallal működött együtt, miért nem az Európai Unió székével annak érdekében, hogy a jó pénzügyi gyakorlatokat átvegye? A második kérdésem az, az, hogy kérem, képzelje el, hogy ön is az európai adófizetők egyike, a 2008-as eh, DASZ jelentés az ön véleménye szerint meggyőzheti-e az adófizetőket arról, hogy a pénzüket megfelelő eh, helyre tették? Válasz. Ami az Egyesült Királyság eh, Nemzeti Audit Hivatalát illeti, a ezt az együttműködést nyilvánosságra hozzuk és hoztuk, és azt kértük a tagállamok legfelsőbb pénzügyi ellenőrzési hivatalaitól, hogy működjenek együtt velünk. Három tagállamtól kaptunk felajánlást az együttműködésre, hogy miért konkrétan ezzel a hivatala működtünk együtt, mert az ő javaslatuk olyan volt, ez felelt meg, és az Egyesült Királyság hivatala tudott nekünk tudta nekünk biztosítani azt, hogy annak idején a szlovén bizottság, amelyet én vezettem, és a Westminsteri alsóházi eh, államháztartási bizottság eh, együttműködött, eh, tanulmányutakat szerveztek, csereutakat, részt vettünk az Egyesült Királyság parlamentjében bizonyos szakbizottsági meghallgatásokon, a 12. oldalon, illetve a 16. oldalon jelentés tervezetben hibákat találtam. Itt ugyanis a PSA-ról, eh, eh, mint állami hivatalról eh, számolnak be, de ez nem így volt, nem így van. Egy új házszabályt fogadtunk el, illetve egy új ö, alapszabályt fogadtunk el a szlovén államháztartási szakbizottság működésére, és ezzel próbáltuk biztosítani azt, hogy pártokon túlmenő együttműködés legyen. Ne legyen jobboldali, baloldali szétválás, olyan kérdéseket tettünk föl, vagy ezt céloztuk, hogy olyan kérdéseket tehessünk föl a kormány tagjainak, amelyek a szlovén számvevőszék tanulmányain, illetve jelentésének eredményein alapulnak. Nos, természetesen a az Európai Parlament Költségvetési és Költségvetési Ellenőrzési Bizottságainak a döntés, döntésétől múlik, döntésén múlik eh, ez eh, és őnekik kell eldönteniük, hogy mi a véleményük ezzel kapcsolatban, de ami a kockázat szintjét és az ellenőrzés szintjét illeti, ezek egyensúlyban kell, hogy legyenek, és nekünk az európai számvevőszéknek késznek kell lennünk arra, és képesnek kell lennünk arra, hogy a költségvetésre költségvetést értékelni tudjuk, vagy ennek a végrehajtását értékelni tudjuk. A számvevőszéken is természetesen nagy javítási lehetőség van, de hogy ez melyik irányba fog elindulni, ez a számvevőszék és a parlament közötti párbeszéden is múlik. Hiszen az Európai Parlament gyakorolja a legmagasabb szintű ellenőrzést az európai adófizetők nevében. Ami a módszertan megváltozását illeti, illetve a külön jelentések bevezetését jelenti, amelyekkel jobban jobb betekintést nyernek abba, hogy hogyan költik el az adófizetők pénzét, nyilván ez jó megoldás lehet. Dajcs képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, tagjelölt úr, két kérdésem lenne. Eh, az első az arra vonatkozik, hogy eh, bár erről sajnos semmilyen tájékoztatást nem olvashattunk a bizottság kérdéseire adott válaszában, de nyilvános információ, hogy ön 2004-ben a szlovén nemzeti parlament nem támogatta a szlovén állami számövőszék eh, vezetőjévé való kinevezésében. Akkor a szlovén nemzeti parlamentben az ön politikai családjához eh, tartozó erőknek, a bal erőknek volt többsége. Feltételezem, hogy ezért politikai ok nem húzódhatott meg a támogatás hiánya mögött. Nyilvánvalóan valami fajta szakmai eh, kifogással volt magyarázható, hogy ön nem kapta meg ezt a támogatást hogy gondolkodik arról a helyzetről, hogyha az Európai Unió egyik tagállamának a nemzeti parlamentje valakit nem tart alkalmasnak a nemzeti, állam, a nemzeti számvőszék vezetőjének, akkor az Európai Parlament alkalmasnak tarthatja-e az illetőt az Európai Számvőszék eh, tagságára. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, amit Ajala Szender kolléganőm eh, említett már, Megítésem szerint ez egy nagyon egyszerű kérdés, hogyha a parlamenti szakbizottság jelesül a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság egy számvőjelöltet nem támogat, akkor a jelölt visszalép a jelöltségétől, vagy nem. Erre igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Utána az igent vagy nemet meg lehet indokolni több oldalban. E, én e, tiszteletben tartom, hogy ennek az álláspontja, hogy nem, nem lép vissza. E, másoknak az álláspontja, hogy igen, visszalépnek de ön úgy érzem, hogy mind a írásbeli válaszában, mint most is, ezt az egyértelmű igent vagy egyértelmű nemet elkerülte. Én még egyszer mondom, üdvözölném, hogyha vagy az igent, vagy a nemet kimondaná. Természetesen mind a két álláspont vállalható álláspont, csak tudnunk kéne az ön világos és egyértelmű válaszát erre a kérdésre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a két kérdést. Igen. 2003 végén valóban jelölt voltam a szlovén gyakorlatilag számvevőszék elnöke, elnök jelöltje voltam, és a munkám alapján, amelyet 98 és 2000 között végeztem, amikor is egy, amikor is átlátható jogszabályalkotást hoztunk létre. Szlovéniában engem arról ismertek, úgy ismertek, mint egy független, de ezzel egy időben nagyon-nagyon nehezen meggyőzhető szemét. Olyan esetekben voltam nehezen meggyőzhető, hogyha meg voltam én magam győződve valaminek a helyességéről. Erről nehezen tudtak eltér- eltéríteni. Akkoriban, tehát a közép, bal-közép koalícióban voltam államtitkár, és ön azt feltételezte, ugye, hogy 2004-ben ez a balközép eh, koalíció eh, támogatására biztosíthatott volna engem, mint a számbevőszék elnökét. Miért nem tették meg? Hát nem tudom, titkos szavazásra került sor, és a titkos szavazáson abszolút többség kellett volna engem támogatni, tehát az összes képviselő abszolút többségét kellett volna megszereznem. Hát a plegykák szerint eh, állítólag azt állították rólam, hogy engem nehéz irányítani és befolyásolni, és hogyha engem kilenc hónapra megbíztak, vagy kilenc évre megbíztak volna, megkaptam volna a posztot, akkor nehéz helyzetbe kerültek volna. Aztán később ugyanez a kormánykoalíció kért arra meg engem, hogy mm, Potocsnik urat váltsam föl az európai ügyek minisztereként, technokrataként, hiszen Szlovénia fejlődése szempontjából fontos kérdéseket kellett szabályozni, eldönteni. Tehát nem gondolom azt, hogy a szlovén parlament nem támogatott volna, mert aztán a nyílt szavazáson miniszterként támogattak, ami pedig a titkos szabadságot illet, titkos szavazást illeti, nem akartak kinevezni kilenc évre, mert úgy gondolták, hogy 2000 2007 vagy 2008 után a középjobb a politikai viták során nemet mondott rám. Én most nem független, én most független emberként állok itt, és természetesen a válaszomban elmondtam, az írásos válaszomban nem mondhatok se igen, se nemet el fogok jönni ide, megpróbálom önöket meggyőzni arról, hogy a 20 éves karrierem során E, technokrataként dolgoztam, hogyha ez nem elegendő az önök e, támogatására, akkor nagyon nehéz nekem az önök teljes és korlátlan támogatása nélkül dolgoznom. Úgyhogy azt hiszem, hogy világos a válaszom. Hogyha nem kapom meg az önök támogatását, akkor hazamegyek. Köszönöm szépen, megköszönjük Svikl úrnak a válaszait, és lépünk tovább. Jönnek a következők már meglévő tagok, akiket meg kell erősíteni. Tehát 20 percet kapnak, gyorsabb lesz. A cseh köztársaság által delegált személy, Jankins. Kings. Igen, akkor meghallgatjuk őt, majd jön Kerstika Gyulajd, aki Észtország jelöltje, és Ikos Ludbors a lett jelölte. translate. Allora, dal momento... Nos, ahogy imént említettem, mivel hogy ebben az esetben ismét tagságra javasolt jelöltek meghallgatásáról van szó, kérem a három jelöltet, hogy röviden mutatkozzanak be. Nem két percen belül kérem, mutatkozzanak be, majd Ayala Sender asszonynak adom meg a szót. Kinst kép jelöltnek adom meg a szót. Uh, Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és hogy uh, újból bíznak bennem, és egy második mandátumot uh, remélhetőleg megszavaznak nekem. Az külső fellépések ellenőrzésének szakterületét kaptam tárcaként. Mandátumom során kétszer voltam felelős az Európai Fejlesztési Alapok éves jelentésért, és a teljesítmény ellenőrzés terén a fejlesztés politikai segítségnyújtást felügyeltem, Három különleges jelentést is kaptam, és nagyon örültem annak, hogy mind hármat pozitívan fogadták. Az egyik az Unió környezetvédelmi segítségnyújtása, egészség, ügyi ágazat támogatása és a civil szervezetek támogatása területei voltak ezek. A szemvőszéknél öt éveim során horizontális feladatokat is kaptam, három évig az Administratív Igazgatási Bizottság tagja voltam. Jelenleg pedig a külső tevékenységek csoportvezetője vagyok. Módszertani kérdésekben is komoly feladatot végeztem, főként a közvetlen költségvetési támogatások ellenőrzése terén. Elnök úr, szakmai az eltölt, számőszínűen eltöltött évek során szorosan együttműködtem az önök szakbizottságával, amelyre természetesen jövőben is folytatni kívánok. Köszönöm szépen. Két percet kap az ész által javasolt tagjelöltünk, Kalju Aiditas. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Ha lehet, akkor én még jobban örülök annak, hogy ismét itt lehetek a kokóban hat év szembevői munkát követően A kutatás és a belső politikák tartoztak hozzám, és részben a kohéziós terület ellenőrzése. Ahogy kollégáim is, én az adminisztratív bizottság, az igazgatási bizottság tagja is voltam, két évig elnöke is, és a szemvőszéknél a számítástechnikai rendszer fejlesztésében is részt vettem, amely amely azt hiszem, hogy komoly javulást hozott a munkánkban. A Galileo, illetve a menekült alap eh, különleges jelentéseit eh, is én kaptam meg. A Kokobus sokat segített eh, a munkánkban, ajánlásainkat és megállapításainkat elfogadták, nagyon jó volt együttműködni önökkel ezen a téren. Az Europol ellenőrzési bizottságnak is tagja voltam, harmadik évemben elnököltem is az önértékelési eh, és peer review csoportban is komoly munkát végeztem. Az audit módszertan eh, tudásomat próbálom a DAS, vagyis az igazoló nyilatkozat munkacsoportban eh, kamatoztatni, és ebben az önök tapasztalatára, tapasztalatára is számít tudtunk a jövőben is. Remélem, hogy eh, bizalmam, bizalmuk bennem nem ingott. Meg is folytatom a munkámat. Köszönöm szépen. Ludborz eh, úrnak adom meg a szót a lehethatosságok által jelölt tagjelet. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők. Nagyon örülök annak, hogy ismét önök elé járulhatok, és röviden beszámoltok arról, hogy az első mondatom során hat év alatt pontosan mit is tettem a számvevőszéknél. A banki kérdéseket kaptam szakterületként, a 10-es, 11-es fejezetért voltam felelős a számvőszék jelentésében egy különleges jelentést is készíthettem, és a közelmúltban ezen kívül önöknek is még két másik jelentést mutathattam be. Az egyik a kis igazgatás, a másik pedig a MEDE programokkal volt kapcsolatos az igazgatási bizottság tagja is eh, vagyok, 2008 óta pedig az elnöke. Kollégáimhoz hasonlóan mindhárman eh, tagjai vagyunk, voltunk az igazgatási bizottságnak, és kolléganőmtől vettem át a stafétabotot elnökként. Röviden beszámolni arról, hogy pontosan most mi munkán dolgozom, mind dolgozom. Most készül egy olyan különleges jelentés, amely remélhetőleg eh, hamarosan elkészül a kis és középvállalkozások támogatása témájában. Egy munkacsoportnak is tagja voltam a szemvőszéknél, amely elsősorban a pénzügyi és gazdasági válság témáját járja körbe. várom az önök támogatását, második mandátumomra remélhetőleg támogatják jelöltségemet. Kösz. Köszönöm szépen. Grazie. Allora, parola Köszönöm szépen. A a Szender képviselőasszony kapja meg a szót az esetleges kérdésekhez. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a ismételt tagságra javasolt jelölteket eh, már ismerjük, aktivitásukat, tevékenységüket korábbról, de én emiatt eh, éppen a jövő helyzetre fogok koncentrálni, szeretnék, eh, meg szeretnék reformálni a számvevőszéket, lesznek új szakaszok a számvevőszék életében és munkájában. Kinst úrrat kérdem, kérem, magyarázz el nekünk, konstruktív szempontból, mint ahogy ön tudja, ez a szakbizottság nem csak operatív módon foglalkozik az auditorokkal, dolgozik az auditorokkal, hanem aktív véleményeket is kéri, hogy mit lehetne tenni a jövőben. Nos, külső feladatoknál azonosítottunk, hogy problémák voltak a nemzetközi szervezetekkel való munka során. Kérem, mondja el nekünk, hogy milyen módon szeretne az európai pénzek külföldi szervezetekkel által együttműködésben elköltött pénzeket hatékonyabbá tenni milyen módon tudnánk jobban ellenőrizni ezeket a tevékenységeket a külkapcsolatok terén, és milyen módon tudnánk a mm, finanszírozások szétszorodását is elérni, és hogy mindenkihez eljussunk, ott, ahol a diplomáciai részről beszéltünk már korábban, de mi történik azokkal a különböző civil szervezetekkel, amelyek ott dolgoznak kint a terepen, és a sok vita során lehet, hogy elvesznek, és nem kapják meg azokat a finanszírozásokat, amelyek szükségesek a tevékenységükhöz. Folytatom. Kegyulájd asszonyhoz néhány képviselővel azt mondtuk, hogy itt egy ilyen eh, nagy ovációval fogjuk fogadni az ön jelöltségét, de mert támogatjuk őt, de úgy fel szeretnék tenni néhány kérdést önértékeléssel kapcsolatosan, mivel hogy el lett fogadva a számvevőszék reformja, kérem, fűzön hozzá néhány megjegyezt arról, hogy mik ezek a garanciák, amiket kapunk, amelyek vannak annak érdekében, hogy átlátható legyen a számvevőszék tevékenysége. Ön szerint melyek az alapvető elemek, amelyek jobbá teszik, javítják az ellenőrzést a számvevőszék számára? És eh, van, van még egy kérdés, ami felmerült az utóbbi beszélgetésekben, mégpedig eh, azok a költségvetési gyakorlatok, amelyek nem éve, egyévesek, hanem több évesek, sőt, több generációt is átölelnek, ott ezeknél az eseteknél milyen megoldást tudunk adni annak érdekében, hogy át tekinthető legyen sok évre visszamenőleg ez az egész, hogy ne csak egy katasztrofális évet tudja kiemelni az állampolgár, hanem az egész folyamatot egészében lássa át. Lutpols úrtól kérdem, hogy az adminisztratív kérdésekkel kapcsolatosan, mert ez is nagyon fontos, ugye, a számvevőszék tevékenységével kapcsolatosan szeretnénk tudni, hogy mit szeretne felvetni annak érdekében, hogy jobbá tegye a számvevőszék eh, munkáját, eh, tevékenységét a gazdasági válság függvényében mert eh, nagyon sok tagállam, nagyon sok intézmény kérte, hogy egyszerűsítsük a folyamatokat, az eljárásokat, a programok számára, annak érdekében, hogy jobb legyen, hatékonyabb legyen a tevékenység, ugyanakkor megmaradjon a megfelelően hatékony ellenőrizhetőség. Szeretném tehát megkérdezni, hogy mik az ön elképzelései a jövőt illetően, a 20-20-as akció során ezzel is fog foglalkozni. Szeretem tudni az ön véleményet. Köszönöm szépen. Kinsztor. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is ami a nemzetközi szervezeteket illeti. Teljesen világos, hogy az Európai Bizottság a nemzetközi szervezeteken keresztül hatalmas összegeket juttatott el bizonyos programokra, és ez akár az ENSZ, akár a Világbankról van szó, ezek nagyon kiváló, régóta nagy reputációval rendelkező nemzetközi szervezetek, és azon országokban, amelyeknek humanitárius segítséget nyújtunk, ezeken az intézményeken keresztül kanalizáljuk a pénzt. Az ENSZ van az első ö, olyan jelentésünk, amelyben megvizsgáltuk azt, hogy az Európai Bizottságnak megfelelő bizonyítékai vannak-e arra, megfelelő indoka van-e arra, hogy ilyen nemzetközi szervezeteken keresztül kanalizálja a pénzt, és ennek megfelelő jogi és egyéb megfontolások képezik-e az alapját. Rendkívül kritikusak voltunk egyes esetekben. Úgy tűnt számunkra, hogy ez inkább kiút, és nem kellene ezen az úton elindulni ami a helyzetet illeti, az új pénzügyi szabályozás felülvizsgálatát illeti, nyilván önök is tudják, hogy az Európai Bizottságnak kellene a, ezt a donor alapot vezetni, és adományozó alapot vezetni, és ebbe, ezzel kapcsolatban bizonyos új szabályok is felmerültek. A jelenlegi helyzetben ugye az Európai Bizottság a legnagyobb donor, és nagyon kevés lehetősége van arra, hogy menedzselje ezeket a pénzeket és alapokat. És eh, elég nagy botrányok is felmerültek, a Csernobili eh, alappal kapcsolatban például, ennek finanszírozásával kapcsolatban, hiszen az Európai Bizottság amellett, hogy nagyon sok pénzt ad erre, kevés eh, irányítási lehetősége van. Nyilván önök is tudják, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, és egy, egy ösztönző is eh, arra, hogy van egy ösztönző, eh, mégpedig az, hogy nagyon nehéz az adat, a dokumentumokhoz való hozzáférés mind az Európai Bizottság, mind pedig a számvevőszék számára, és ez kell, hogy ösztönözze az Európai Bizottságot arra, hogy ő eh, vezető szereple, szerepre eh, törekedjen ezen a területen az alapok kezelése tekintetében. Ami az NGO-kat illeti, nyilván tudják, hogy egy nagyon átfogó, hosszú eh, pénzügyi ellenőrzési jelentést készítettünk. Eh, több aspektussal is foglalkozott ez. Egyrészt az Európai Bizottság hogyan tudja az NGO-kat bevonni a stratégiai eh, döntésekbe a fejlesztési együttműködés területén. Az Európai Bizottság kapcsolatban nagyon-nagyon kritikusak eh, sokan, eh, hiszen gyakran nem valósul meg a fejlesztés. A második eh, dolog, amiben kevésbé voltunk kritikusak, az a az Európai Bizottságnak a szerepvállalása abban, hogy az NGO-k mennyiben tudják végrehajtani a, a programokat, a fejlesztési programokat, és az Európai Bizottság mennyiben tud segíteni nekik abban képzéssel, kapacitásépítéssel és egyéb eh, kérdésekkel. Én tudom, hogy eh, még az ISS létrehozása még mindig kérdéses, eh, és további párbeszédre van ezzel kapcsolatban szükség. Én remélem, hogy ez a megközelítés nem fog negatív hatással járni az Európai Bizottság és az NGO kapcsolatára, hiszen én láttam a helyeket, ahol az NGO-k harmadik világban működnek, dolgoznak, nagyon instabil a politikai helyzet, és gyakorlatilag az NGO-k az egyetlen, jelentik az egyetlen garanciát arra, hogy a segély folyamatosan fennmarad és elér a megfelelő helyekre. Még tudom, hogy ezzel az alappal kapcsolatban a viták még mindig folynak, de én most azt olvastam, hogy az Európai Bizottság lesz továbbra is felelős a programok meghozataláért és a segélyek végrehajtásáért, a segélyprogramok végrehajtásáért, de ez remélhetőleg nem lesz káros hatással az NGO-knak a szerepvállalására. Kanyulaid asszony következik. Köszönöm szépen. Ami a peer review-t és az önértékelést illeti, teljesen világos volt, hogy ez a számvevőszéknek eh, a hatékonyságán lehet javítani. A jelenlegi kamara struktúra eh, lehetőséget nyújt arra, hogy, hatékony, hogy reformokat vezessünk be, és hatékonyabbá tegyük a szembevőszéket. Emellett a kommunikációt a belső és külső szinten ugyanúgy javítani kell. Eh, az auditor vagy számvevőszéki tisztviselő csak akkor hiteles, hogyha a transzparens módon cselekszik. Ez nagyon fontos. A tagállamokkal való együttműködésben, az Európai Bizottsággal való együttműködésben ez nagyon fontos, és a nemzeti nyilatkozatok, a kohéziós politika, a tagállamok saját értékelései, a kohéziós politikai eh, segélyek vagy támogatások kifizetése, az N plusz egy szabály, ezek mind olyan pontok, amelyekben eh, viták merültek fel a metodológiával kapcsolatban. A számvevőszéknek hosszú tapasztalata van az Európai Uniós költségvetés ellenőrzésével kapcsolatban. A mi feladatunk a standardek meghatározása alkalmazása. Természetesen nem kérhetünk senkit arra, hogy a mi metodológiánkat alkalmazza, de hogyha ez transzparens, érthető és igazságos, akkor a többiek ezt át fogják venni. Azt hiszem, hogy ez a legjobb eh, mércéje a számvevőszék munkájának hogyha a több éves programozást illeti, illetve hogyan tudjuk meggyőzni a polgárokat arról, hogy a kohéziós politikai célokat elérjük, hát nem tudom, hogy hogyan állunk ezzel kapcsolatban, és nem tudom, hogy győzzük meg az állampolgárokat, mert nem tudom, hogy a problémákat sikerült-e megoldani. A 2008-as kohéziós jelentésben is hallottuk, hogy vannak, még mindig követtek el hibákat, és ennek a lezárása még nem eh, történt meg. Ennek a programozási időszaknak ezt a folyamatot is eh, figyelemmel kell kísérni. Eh, a számvevőszék meg kell, hogy vizsgálja azt, hogy az időszak lezárása után mi maradt még fent. Megtartották a, a határidőket az igazgatási és ellenőrzési rendszerrel kapcsolatban az Európai Bizottságnál, és a kifizetések megkezdődtek. Az Európai Bizottság pénzügyi ellenőrzési osztályától hallottuk azt, hogy most úgy tűnik, hogy kevesebb hibát és követtek el, kisebb a hiba százalék, de hát még várjunk, még nagyon újjunkba fölugrunk ezen hír hallatán, mert lehet, hogy a későbbiekben még merülnek föl problémák. Eh, annak érdekében, hogy meggyőzzük a polgár, állampolgárokat eh, arról, hogy tényleg eh, javul a helyzet, ehhez a transzparenciát kell használni. Meg kell nézni, hogy az Európai Bizottság, a tagállamok mit tehetnek. A számvevőszék azt gondolja, hogy a háromoldalú tárgyalások során az Európai Unió zászlaja alatt kell ezt megejteni, és ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a tagállamokat meggyőzzük. Nem csak a megte- meg az elkövetett hibákat kell közzétenni, hanem az előrelépéseket, a problémákat, az ere- a problémák megoldását, az eredményeket is közzé kell tenni. És A kohézió a jövőbeni pénzügyi tervben is fontos szerepet játszik. A pénzügyi menedzsment problémáit és a megosztott eh, menedzsment kapcsolatos eh, problémák eh, azt mutatják, hogy ez a politika működik. Köszönöm szépen, Ludbors úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a jövőbeni munkánkat illeti, hadd mondjam el, ahogy már elhangzott, a számvevőszék audit stratégiájában a 2009-2012-es időszakra vonatkozóan eh, két eh, célkitűzésünk van, eh, a hatásunk maximalizálása, illetve a források hatékonyságának javítása. Ez azt jelenti, hogy a számvevőszékben az adminisztratív szakbizottság keretében megpróbálunk bizonyos politikákat elfogadni, legyen itt szó az emberi erőforrások politikájáról, hogy meg kell néznünk például azt, hogy hogyan tudjuk javítani a munkatársak motivációját. Egy fontos aspektus ezzel kapcsolatban a munkatársak mobilitása. E, míg van rotáció a számvevők között, e, addig nyilván figyelembe kell venni a speciális eseteket, mi ezt figyelembe véve, hadd mondjam el azt is, hogy a miniszterek tanácsa nemrégiben új szabályokat fogadott el a számvevőszék működésével kapcsolatban. És a számvevőszékben nagyon keményen dolgozunk azon, hogy végrehajtsuk ezeket a szabályokat. Ez két fontos módosítást jelent a számbevőszék munkája a kamara rendszerben. Nyilván önök is tudják, hogy január elején kezdjük ezeket a reformokat, de ezt ellensúlyozni is kell, és az ellensúlyozás azzal kapcsolatos, hogy egy megerősített administratív bizottságot hozunk létre. A számbevőszék elnöke lesz az administratív bizottságnak az elnöke, és ennek az adminisztratív bizottságnak a tagjai lesznek a kamarák tagjai is. A számbevőszék legfontosabb forrása és legfontosabb tőkéje tulajdonképpen az auditorok, és ezzel kapcsolatban nagyon elmaradtunk. 56-an hiányoznak, tehát 56 betöltetlen posztunk van, volt, ebből több mint 30-et sikerült, 32-t sikerült betölteni, de 24 még mindig betöltésre vár. Nyilván a gazdasági válság fényében nehéz betölteni az összes posztot, de próbáljuk az összes pozíciót betölteni, vagy legalábbis belső átszervezéssel megoldani azt, hogy az audit feladatok teljes mértékben ellátásra kerüljenek hogy mit tehetünk a gazdasági és pénzügyi válság megoldására. Egy munkacsoportot hoztunk létre a számbevőszékben, három tagú munkacsoportok, és csoportot, és ez a munkacsoport számos kérdést vizsgál meg. Ezek közül hadd említsem meg az Európai Gazdaság élénkítő tervet, amely bizonyos területeken a nagyobb támogatást teszi lehetővé, nagyobb előrelépést teszi lehetővé. Természetesen vannak további kockázatok is, hiszen pontosan azokat a területeket, a kockázatos területeket azonosítottuk, mint, mint problémás területeket. Ami a folyó fizetési mérleggel támogatásokat illeti, három tagállam kap ilyen támogatásokat, Lettország, Románia és Magyarország, amelyek még az eurozónának nem tagjai. A 2008 2008-as jelentésben szerepelnek, ezek, illetve még felülvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet a megfelelőségi jelentést elkészíteni ezekkel az országokkal kapcsolatban, mennyiben sikerült megfelelően felhasználni ezt a támogatást. Ami a szabályozási keretet illeti, amelynek a amelynek a megváltoztatására szükség van a válság miatt. Nos, az ellenőrzési hatóságok esetében négyből három új kompetenciákkal fog rendelkezni. Ezzel kapcsolatban született egy jogszabályalkotási javaslat, a számvevőszék három eh, ellenőrzés, megvizsgálta ezt a javaslatot, tehát hogy három ellenőrzési hatóság több kompetenciát kap. Kérdezzük, hogy ez elegendő-e nem kellene-e többet tenni, e, például az Európai Központi Bank esetében, a hatékonyság esetében. Végere, végül pedig felmerült egy kérdés az egyszerűsítéssel kapcsolatban, a e, támogatások egyszerűsítésével kapcsolatban. Az én e, szempontomból nem is kellene tulajdonképpen nagyon kihangsúlyoznom azt, mert magától értetődő, hogy mivel az európai költségvetési pénzekről van szó, ezeknek a hatékonyságát folyamatosan növelni kell. Hogyha megnézzük a jelenlegi mentesítési e, eljárást, illetve állásfoglalást e, ebben a szakbizottságban, ez kitér minden politikára, legyen szó mezőgazdaságról, belső politikákról, vagy egyéb kérdésekről. Azt hiszem, hogy megáll, közös megállapodás létezik ezzel a témával kapcsolatban, de nagyon óvatosnak kell lennünk az egyszerűsítés tekintetében. Az egyszerűsítést nem lehet e, abszolút tekinteni, nem lehet e, önmagáért, vagy e, ön célúnak tekinteni. Ami a 2007-es közös mezőgazdasági politikát illeti, ebben egy kicsit túllőttünk a célon az egyszerűsítéssel, és ez egy kicsit visszaütött. E, egyes mezőgazdaságra szánt pénzeket akár vasúttársaságoknak vagy golfpályák építésére adták ki. Andreas képviselő, parancsoljon. Thank you, Chairman. Uh, to Mr. Kinst. Köszönöm szépen. Kinzt úrnak tennék fel egy kérdést. Ön említett célkitűzéseket, és azt mondta, hogy szeretné javítani a hatékonyságot és az együttműködést, a nemzeti e, hatóságokkal való együttműködést javítani a megosztott menedzsment tekintetében ezen nemzeti ellen, pénzügyi ellenőrzési hivataloktól nemzeti jóváhagyást várt, vagy szeretné megosztani a munkát az Európai Számbevőszék és a nemzeti ellenőrzési hivatalok között? Kaljulaid asszonyhoz is lenne egy kérdésem. Ön olyan munkaterületen dolgozott éveken keresztül, ahol a hiba határ elég magas volt, meg tudja-e magyarázni nekünk azt, hogy mennyi, mennyi esetet küldtek el az Olafhoz, és bizonyos eseteknek az Olafhoz való átadásának a felgyorsítása vajon megelőzni-e a további szabálytalanságokat, és meggyorsítaná-e az alatok rendbetételét, vagy azoknak a pénzeknek, vagy eszközöknek a rendbetételét, amelyekben a, a probléma felmerült. Ludbors úr, ön a célkitűzéseiben és az életrajzában azt mondta, hogy szeretne hozzá e, e, járulni a DASZ nyilatkozatok e, rendszerének a javításához. Hogyan szeretné ezt megtenni? Arra kérem önöket, hogy röviden válaszoljanak, parancsoljanak. Yeah. Thank you very much. Uh, this question about the involvement uh, of the national size or cooperation with the national size, I will start with... Uh, Nos, először is hagy mondjam el, hogy idézem egyik kollégámat. Választani kell együttműködés vagy versengés. Mi egyértelműen a együttműködés mellett törünk láncsát a nemzeti szemvőszékekkel. A nemzeti nyilatkozatok, illetve ezek ellenőrzése természetesen üdvözlendő ez a, erre vonatkozó kezdeményezés, amikor az audit megközelítését e, és kiterjedését vizsgáljuk, akkor ez tagállamról tagállamra változik. Megint csak van a cél tükrében miszerint az Európai Számvevőszéknek szorosabb együttműködésre kell törekednie az állami szemvevőszékekkel, és a közös audit szabványok bevezetésére irányuló kezdeményezésünk mind a teljesítmény ellenőrzés, mind az igazoló nyilatkozat, az a DAS audit terén. A munkánk végcélja, végső célja az, hogy egységesítsük eh, a közös igazgatás alá eső pénzek ellenőrzését, közös kísérleti koordinált auditokkal eh, tudjuk ezt a fajta együttműködést elkezdeni azon tagállamok, amelyek a nemzeti nyilatkozatokat és az, ezek igazolásait kiadták, illetve akik érdeklődést mutattak, nos ezekkel együtt a holland, a dán és a cseh állami szemvevőszéket választottuk ki, akik az újonnan lefektetett szabványok terén meg tudtak velünk egyezni, egyetértettek velünk, és a kísérleti auditok végeredménye remélhetőleg az lesz, hogy egymás munkáját ban jobban meg tudunk bízni, egymás munkáját csukott szemmel is el tudjuk fogadni. Azt szeretnénk, ahogy azt kollégám is említette, hogy példát mutassunk, megmutassuk, hogy ilyen is lehet közös auditokat, ellenőrzéseket végezni, és aztán ezt az új módszertan kiterjeszteni az Unió mind a 27 tagállamára. Gratulálj asszony! Köszönöm, elnök úr. Amikor a auditorok visszatérnek Luxemburgba misszióról, egy ülést tartunk, ahol az ellenőrzés eredményeiről e, beszélünk, és a lehető leghamarabb e, ki a, elküldünk egy levelet az Olafnak, a csalás ellenes hivatalnak, hogyha ennek szükségét látjuk. Ugyanakkor évekkel korábbi kifizetéseket is ellenőrzünk, olyan projekteket is, amelyek évekkel korábban kezdődtek. Ez tehát nem a leghatékonyabb, leggyorsabb módja annak, hogy a csalásokra fényt derítsünk. A tagállamoknak negyedéves beszámolási kötelezettségük van az Európai Bizottsággal szemben. Ez is rá kell, hogy mutasson tehát az esetleges csalásokra. Fontos tehát a, azok az ellenőrzési intézkedések, amelyek oda vezethetnek, hogy pénzeket vissza követeljünk, ezek gyorsak, hatékonyak legyenek. <clears throat> Úgy vélem, hogy az ilyen visszakövetelt pénzek elsősorban nem a csalásokra vonatkoznak, hanem az egyszerűen hibásan elköltött pénzekre. Köszönöm, elnök úr. Ami a DASZ eljárás lehetséges javítását illeti, itt több területről is beszélhetnék, de ha megengedik, én csak egy területre koncentrálnék. A jelenlegi DAS megközelítésünk alapján minden évben, minden költségvetési fejezetet megvizsgálunk az uniós költségvetés végrehajtásában. Ezeket szakpolitikai csoportokban tesszük meg, amelyek különböző szakpolitikai területeket vizsgálnak. Az én javaslatom tehát az lenne, hogy ezt a fajta értékelést valahogy alakítsuk át, annak érdekében, hogy az agráriumból a vidék eh, fejlesztést vegyük ki, és ezzel párhuzamosan más szakpolitikai csoportokat eh, megnövelhetnénk, kiterjeszthetnénk. Ezt persze a jelenlegi megközelítés keretein belül maradva, miszerint minden évben minden költségvetési fejezetet, az a szakpolitikai területet külön vizsgálunk. Grász képviselő. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ponieważ mam przyjemność pracować drugą kadencję w Komisji Kontroli Budżetowej, to chciałbym może nie tyle zadawać pytania, co wyrazić pewne... Nos. Másodjára. Szeretnék hozzászólni, nem annyira a válaszokat szeretem értekelni. Olyan képviselőkkel, olyan jelöltekkel beszélünk, akik a számvevőszéknél fognak dolgozni. És én korábban előadó voltam a Galileo programnál és a strukturális alapoknál, Kinst eh, és Kálülájd asszony úrral és asszonyal eh, együttműködtünk, és az következők a tapasztalataim. Nagyon sokat és jól tudtunk együttműködni a jelöltekkel. Elnök, az értékelés később, most csak a kérdéseket kérem tegyék föl, majd utána az zárt mellett történik majd az értékelés. Tehát, hogyha van kérdés, akkor kérem tegye föl, amennyiben nincs, akkor elterik a következő. Akkor a későbbiekben az ajtók mellett teszem meg az értékelésemet. Tojcs képviselő parancsoljon. Tisztelt elnök úr, Eh, tisztelt számvevő asszony, urak! Eh, mivel az új számvevő jelöltek abban a helyzetben voltak, hogy eh, mindenkitől ugyanazt kérdezte a bizottság, ezért most önöktől is ugyanazt egy kérdést szeretnék föltenni, és várnám az önök válaszát, álláspontját. A kérdés pedig arra vonatkozik, hogy milyennek ítélik meg az Európai Számvevőszék, illetve az OLAF, az Európai Csalás elleni Hivatal együttműködését, illetve mi a szakmai álláspontjuk, hangsúlyoznám még egyszer a szakmai álláspontjuk abban a kérdésben, ami az OLAF tervezett externalizálását illeti, különös tekintettel az Európai Ügyészi, Főügyészi Hivatal fölállításának kérdésével, nem merül-e föl a sok bába közt elvész a gyerek szituáció, nem történik-e meg, hogy a csalás elleni küzdelemben immár annyi szervezet és hivatal lesz, ami épp a csalás elleni küzdelem rovására mehet. Signor Kinst, prego. Kinst parancsoljon. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Uh, Köszönöm, elnök úr ami az olaf folytatott együttműködést illeti, a számvevőszék és az OLAF közötti jó együttműködés elkerülhetetlen ennek két módja van, amikor egy konkrét esetben eh, felmerül a gyanú, hogy visszaélés, csalás történt, hogy illegálisan került elköltésre a eh, pénz, akkor természetesen az Olafnak ezt azonnal jelentjük, meg vannak erre a hivatalos csatornáink, és később megkapjuk az olafvizsgálat eredményét. A második, szerintem ugyanilyen fontos módja az együttműködésnek, de különböző audit csoportok szintjén az OLAF munkatársaival eh, kapcsolatot tartunk. Évente egyszer meghívjuk őket például, eh, hogy beszámoljanak a külkapcsolatokra vonatkozó legfrissebb tapasztalataikról, annak érdekében, hogy mi is jobban készen álljunk arra, hogy jobban felismerjük eh, az esetleges visszaeléseket, csalásokat, és eh, egyes eh, szakértőink pedig az Olaffal állandó hálózati együttműködésben is vannak intézményi esített együttműködésben, ami az Olaf externalizációját illeti, szerintem a szemvevőszéknek nem kellene feltétlenül állást foglalnia ez ügyben. Az én személyes véleményem az, hogy nem volt az a benyomásom, hogy az OLAF jelenleg, amely az Európai Bizottság részét képezi, a függetlenség hiányától szenvedne. Ilyen esettel nem találkoztam, amikor ezt éreztem volna, ezért nem értem, hogy ez az externalizáció miért olyan sürgető, égető. Aki ezt a javaslatot tette, remélhetik majd azt is megmagyarázza, hogy mi a hozzáadott értékelnek az externalizációnak, ugyanis ahogy említettem, én eddig nem láttam annak semmiféle jelét, hogy ilyen függetlenségi problémák felmerültek volna. Ugyanakkor, másik szempontból tekintve, 27 különböző jogrendel kell valahogy valamit kezdeni az Olafnak. Nem mindig könnyű végig vinni egy ügyet, nem mindig könnyű, hogy leegyszerűsítsem a dolgot, valakit rácsok mögé juttatni, amikor a 27 tagállami jogrend ennyire eltél, ezért az Európai eh, Főügyész Hivatának eh, felállítása, amely, ahogy az a Lisszaboni szerződésben is szerepel, sokat eh, segíthet. Hat évvel ezelőtt ugyanezt a kérdést megkaptam, amikor itt ültem, és akkor is azt mondtam, hogy szerintem pozitív lenne egy ilyen hivatal felállítása. Kajulaj asszony. I also have already... Nehéz bármit ehhez hozzáfűzni, hat évvel ezelőtt már válaszoltam erre, és szerintem is az Európai Főügyész Hivatala kiváló ötlet, most pedig a szerződés is rendelkezik ez ügyben. Annyit azonban hozzáfűznék, hogy a függetlenség kérdése fontos, eh, nem csak, hogy eh, létezik-e vagy sem, hanem, hanem hogyan látja ezt a külvilág, a közvélemény, tehát ilyen szempontból lehet, hogy nem rossz ötlet. Signor Ludborz. Ludborz úr. Köszönöm, elnök úr. Az Olaffal folytatott együttműködés jövőjét illetően egyetértek kollégáimmal, Az Olaf externalizációja feszültségeket okozhat a szemőszék és az Olaf között, mert a mi audit munkánk alapját képezi az Olaf munkájának a saját kezdeményezésű vizsgálatokon felül. A jelenlegi szerkezet fenntartása ügyében nincsenek nagy preferenciáim. Barózó biztos bizottsági elnök úr, a második Barózó bizottság erre ígéretet tett. Nincsenek komoly érveim egyik irányban sem. A bizottságon kívüli Olaf mellett szólhat az az év, talán, hogy a külső szemlélő hogyan látja az Olafot, és ilyen szempontból erős érv e, az Olaf externalizációjára a közvélemény. Az Európai Főügyész Hivatala, jó kérdés ez, a Lisszaboni szerződés rendelkezik erről, az Európai Unió működéséről szóló szerződés, hogy pontosabban fogalmazzak, és az egyik e, általam látott javaslatban azt olvastam, hogy már csak az a kérdés, hogy milyen gyorsan tudja a bizottság ezt felállítani. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani az együttműködésükért eddig, jelezték már, hogy 20 auditor hiányzik. Amennyiben ilyen hiányosságról van szó, kérem szóljanak a parlamenti képviselőknek, mert ahhoz, hogy önök elvégezzék jól a munkájukat, szükségük van a megfelelő körülményekre. Két kérdésem lenne. Ami a határidőket illeti, hogyha az Európai Bizottság bizottság megad minden eszközt március 31-ére, akkor lehetséges, hogy június 31-ére meglegyen minden egyes eszköz ahhoz, hogy meglegyen megfelelő mentességi, mentességi eljárás. Aztán egy sor megjegyzést tettek önök korábban. A számvevőszék egy véleményt adott ki, nem biztosított arról, hogy a jelenleg is zajló műveletek azok mennyire biztonságosak. Nem tudjuk egyelőre, hogy pozitív vagy negatív a vélemény, és erre szeretnénk, erről szeretnénk többet hallani. Köszönöm szépen, Kinsztól parancsoljon. Yes, I will try to touch uh, these questions. Con- Jó, megpróbálok válaszolni erre a kérdésre. Ami ezt az ütemtervet illeti, el kell mondanom őszintén, hogy a számvevőszék nyitott és hajlandó a mm, ütemterv változásával kapcsolatos párbeszédet lefolytatni, ami e, a DAS auditját illeti. Az én hat éves tapasztalatom szerint nagyon nehéz nehéz rövidíteni a határidőket. Ebben a, ezen, ezen a területen nem, nem lehetünk eléggé szigorúak, nem szabad a munkánk minőségét kompromittálni. Nagyon fontos szabályokat kell betartanunk, a mintavétel, tranzakciók mintája, megvizsgálása, olyan tranzakciókat kell például, olyan tranzakciókból kell mintát vennünk, amelyek az év végén történtek meg, és ez már eleve a határidővel való játékot korlátozza a belső minőség ellenőrzési folyamatokat is tiszteletben kell tartanunk, mind a mi intézményünk belül, mind, intézményünkön belül, mind pedig az Európai Bizottsággal való együttműködésben. E, tehát ez e, mind visszaüthet ránk, hogyha valami e, hibaként felmerül. Nos, november közepén az auditorok véleményével elérke, eljövünk Önökhöz, és reméljük, hogy addigra sikerül elérni, hogy minimalizáljuk eh, a hibákat a strukturális alapokban. Az elmúlt hat éves eh, tapasztalatom eh, alapján azt kell, hogy mondjam, hogy mindamellett, hogy nyitott vagyok, de nagyon korlátozottnak látom a lehetőséget arra, hogy időt takarítsunk meg. Akár a többi kérdéssel folytassuk, vagy adjak én választ a többire, ami a DASZ nyilatkozatot illeti. Igaza van, két különböző megközelítés van, két különböző vélemény van, és mi a költségvetésnek megfelelően egy véleményt készítünk, és emellett pedig a, az egyes területre, területekre külön-külön véleményt is készítünk, ami az azoknak a területeknek a meg, az alapjául szolgáló tranzakciók hitelességét és hibátlanságát, szabályosságát illeti. Különböző kiadások, különböző támogatási kiadások, menedzsmentek, kockázatok merülnek itt fel. Úgy tűnik, hogy szerintem nem eléggé transzparens az, az önök számára, hogyha egyetlen DAST nyilatkozatot bocsátunk ki az összes különböző területnek a megbízhatóságára, a szabályosságáról, mindent egy kalapba alá veszünk, az szerintem nem annyira átlátható. Mi megpróbálunk önök, megpróbáljuk elérni azt, hogy az önök számára a lehető legátláthatóbb véleményt készítsük el a támogatások kifizetésével kapcsolatban, és függően attól, hogy mely klasztereket értékeljük, ezeknek a szerkezet, ezeknek az átstruktúrálására akár sor kerülhet, ezeket ki lehet egyenlíteni, de nem gondolom, hogy személy szerint az a véleményem, hogy hogyha egybe tesszük az egészet, ez nem lesz átláthatóbb. Köszönöm szépen, Kajulaid asszony. Nos, én a kohézióval kapcsolatban tudok mondani néhány dolgot. A legutolsó tranzakciók, amelyek megjelennek, az eh, azok január 15-én eh, merülnek fel, és a kifizetések nagy része decemberben, eh, ez, decemberben kerül ezekre sor. Nos, tehát az év végi tranzakciókat mindenképpen figyelemben kell vennünk, ezeket meg kell várnunk, a decemberben kifizetett pénzeket meg kell várnunk mindenképpen a jelentésünk elkészítéséhez. Hogyha előbbről veszünk mintát, az év előbbi hónapjaiból veszünk példát, akkor az problémát merül föl. Tehát a január 15-ös kifizetés az utolsó, amit, amit figyelembe lehet venni. Ráadásul innentől kezdve még 6-7 idejük van a tagállamoknak arra, hogy bejelentsék ezeket a kifizetéseket, bár próbálunk 4 hétre csökkenteni ezt az időszakot, és hogyha még figyelembe vesszük azt, hogy ugye jelentik nekünk, aztán utána válaszadási idő van, akkor már május közepén vagyunk. Úgyhogy ha nagyon előre akarunk menni ezzel, hogyha határidőt szűkíteni akarjuk, akkor olyan helyzetbe kerülünk vissza, mint ami néhány évvel ezelőtt volt, és ez az ellentmondásos folyamat merül újra föl a kokobuban. Persze nincsenek olyan helyzetek, amelyekre ne lehetne megoldást találni, mindenki számára akkor rövidíteni kell a határidőket. De a technikai folyamatokat illetően, akár a fordítást is, ami nem kis dolog, nagyon nehéz, nehéznek látom én is azt, hogy a határidőket szűkítsük. Aztán a tagállamok által elkészített jelentések a kohéziós jelentésekről szintén csak decemberben eh, érkeznek el az Európai Parlamenthez. Eh, ezeket is talán alapvet, eh, alapul kellene venni Úgyhogy az ellenőrzésnek ezt az aspektusát is, is végig kell gondolni. Nem fogjuk ezt tudni ma megoldani, ezeket a dolgokat munkacsoporton belül kell megvitatni. Ami az ami az egyetlen egységes Dassi nyilatkozatot illeti, nos, ez olyan ö, helyzetben merülhet fel, amikor a végrehajtásban alacsony hiba százalékkal sikerül dolgoznunk, hogyha tehát a DASZ alapjául szolgáló tranzakciók szabályossága általánosságban megközelít egy olyan szintet. Most azonban még elég magas hiba százalékkal dolgozunk, elég nagy a szabálytalanságok aránya, úgyhogy nem igazán látom, hogy hogyan lehetne megváltoztatni ezt a, tehát elmozdulni egy egységes DASZ felé. Hogyha közelebb kerülünk a hibaszázalék csökkentéséhez, akkor szerintem visszatérhetünk el a kérdésre. Ludborsúr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, ami az üres helyeket illeti, amelyeket be kellene tölteni, nagyon örülünk, ha örülnénk annak, hogyha a parlament támogatna bennünket. A 2011-es költségvetési eljárásban lesz egy három oldalú tárgyalás, ugye a tanácsbizottság parlament részvételével, ezt tudjuk, és nagyban segítene nekünk, hogyha hogyha addigra sikerülne az, ezeket a helyeket betölteni. Ami a határidőket illeti, én megértem az önök kérését, és megértem az önök aggodalmait, de hogy a kollégáim is, kollégáim is elmondták, az én véleményem is az, hogy ez a minőség rovására menne. Lehet gyorsabban dolgozni, de akkor a minőség ezt megsínyli. Nem tudom, mi a jobb hogyha időt kapunk, mert ugye jó munkához idő kell, e, és e, akkor ezt, vagy pedig esetleg lerövidítjük ezt a határidőt néhány héttel, november helyett mondjuk októberben kapják meg e, a jelentést, bár nem, nem gondolom, hogy előrehozni ezt hónapokkal azt jelenteni, hogy ne sinylené meg a minőség ezt a határidő rövidítést. Ami az egységes dászt illeti, Önöknek igaza van, Az én véleményem szerint, ami a szakmai szempontokat illeti, nagyon jó az, hogyha nem próbáljuk az almát a körtével összehasonlítani, és, és nem próbálunk egységes nyilatkozatban nagyon különböző területeket lefedni. Azt gondolom, hogy a jelenlegi rendszer a egyes területekre lebontott specifikus értékeléssel megfelelő. Természetesen később esetleg felmerülhet, hogy a nemzeti menedzsment nyilatkozatok milyen szerepet játszhatnak hogyha erre sor kerül, nem gondolom, hogy nagyon hamar sor kerül erre, <clears throat> azt gondolom, hogy akkor lehetne visszatérni e, erre a kérdésre, és akkor lehetne felvetni azt, hogy mit lehetne a mai rendszerrel ellentétes módon vagy más módon megoldani. Kérem, nagyon röviden, mert mindjárt lejár az időnk. Nagyon röviden, elnök úr, rendben van, akkor a szerződésre nem? A szerződés azt mondja, hogy két garanciát adjon. Az egyik a tranzakció, a másik a műveletekről. A szerződés megadja a lehetőséget, hogy egy sor megjegyzést tegyenek, és ezt önök nagyon jól végzik. Persze, hogy szükség van a megjegyzésekre. Az, amit önök nem teljesítettek, az, hogy legyen egy egységes vélemény a tranzakciókról. Ez nem egy politikai vélemény a képviselőkről, hanem ez egy kötelezettség a szerződés által. Köszönöm szépen, megköszönjük a három jelölt jelenlétét, és most zárt ajtók mellett folytatjuk, következik az értékelés és a szavazás. Köszönöm.